Okay, colleagues, um, I, I see many of you are wandering in from meetings, so I think we've got enough people now to... Úgy látom, elegen vagyunk ahhoz, hogy elkezdjük. Kontaktívás. Örömmel látjuk, hogy Kuneva biztos asszony, aki rendszeresen eljön körünkbe bemutatni a bizottság javaslatait, most is itt van. És különösen örülök annak, hogy a 2009-es eredményjelző táblát, scoreboardot bemutatja majd és annak is örülünk, hogy a mi gondolataink is bekerülnek ebbe a gyakorlatba 2009-ben. Több éven éve foglalkozunk a belső piaci scoreboard ügyeivel ebben a szakbizottságban, és Weiler asszony és mások is szeretnék a fogyasztóvédelmi scoreboardban is vele foglalni azokat a mércéket, amelyek azt mutatnák, hogy szakpolitikáink működnek-e vagy sem, vagy éppen hogyan működnek. Ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság felvállalt ezeket a gondolatokat, sőt, ön a személyre jellemző elkötelezettséggel és energiával vállalta fel ezeket. él szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, azt hiszem, hogy teljesen helyen való, pontos, korrekt, ha azt mondom, hogy ez a ponttábla ezt a ponttáblát a parlament is inspirált. ez már a második ponttáblánk. Azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból jó jobb, mint az első változat, és nagyon örülök, hogy most a második éves fogyasztói piaci ponttáblázatot önök elé tárhatom. Nagyon sokat vitáztunk az első ponttábláról itt a szakbizottságban, és el kell mondanom, hogy nagyon nagyra értékelem a támogatást, főként pedig az anyagi támogatást, amelyet a szakbizottságtól kaptunk 2008-ban és 2009-ben a kísérleti projektek formájában, ugyanis az önök segítsége nélkül nem lett volna lehetséges szükséges, hogy ma ez a ponttábla rendelkezésre álljon. De még mielőtt a második ponttábla eredményeit önök elé tárnám, hadd mondjam el, hogy miért olyan fontos ez a kezdeményezés. Ugyanis most először úgy döntöttünk, hogy olyan új fejlemények történtek, amelyekre mindenképpen összpontosítanunk kell. És most közvetlenül nyilván a gazdasági válságról szólok. De hogyha azt akarjuk, hogy olyan politikáink legyenek, amelyek a legjobb eredményt hozzák a fogyasztók számára, akkor válaszolnunk kell az elvárásaikra, és meg kell értenünk a problémáikat. Ehhez pedig arra van szükség, hogy egy szilárd bizonyíték alapot kapjunk, amely megmutatja, hogy a piacok hogyan teljesítenek a fogyasztók számára, és a fogyasztók milyen magatartást mutatnak. Ezért ezt próbálja a fogyasztói ponttábla elérni. Különböző kulcs mutatókat próbálunk használni, milyen árat fizetnek a fogyasztók, milyen döntéseket hoznak. Ez alapján a ponttábla hozzásegít ahhoz, hogy a piacokat fogyasztói szempontból vizsgáljuk, monitorozzuk. És azt hiszem, hogy elnök asszony is egyetérthet abban, hogy ez most először történt meg, hogy a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk a piacot, illetve a piaci eredmények szempontjából. A fő fogyasztói piacokat vizsgáljuk, és ez a legfontosabb, legambiciózusabb ilyen jellegű gyakorlat. Nézzük akkor a jelenlegi változatát a ponttáblának. A ponttábla még csak a második évében jár, és a jelenlegi meglévő adatok még mindig nem elégségesek. Nagyon sokat kell még tennünk ahhoz, hogy megfelelő átláthatóságot biztosítsunk a piacokon, és hogy lehetővé tegyük a teljes monitorozást valamennyi főpiacon. De a Pontábla második kiadása már nagyon fontos eredményeket tárt elénk. Hadd kezdjem a jó hírekkel. A legpozitívabb eredmény az, hogy a hagyományos árucikágazatok meglehetősen jól teljesítenek. 19 ágazatot vizsgáltunk meg, és azt, láthatom, azt láthatjuk, hogy a megelőkedettség szintjén túl teljesítenek a szolgáltatási ágazaton. A fogyasztók 70-80%-a mondta azt, hogy elégedett az árucikkekkel és a kereskedőkkel egyaránt. Ez igaz a fő nyolc piacra, melyet megvizsgáltunk, különböző termékeket fednek le ezek a piacok, mint például hús, új gépjárművek, IKT, berendezések és felszerelések, elektromos eszközök, ruha és könyvek. Jól lehet, az árucik piacok általánosságban jobban teljesítenek, mint a szolgáltatások. Nagyon ígéretes tendenciákat láthatunk a szolgáltatási ágazatokban is, mint például a biztosítás és a távközlés. Szinte a fogyasztók kétharmada elégedett biztosítójával, és csupán 11%-uk számolt be problémákról. Továbbá a kínálatot meglehetősen egyszerű összehasonlítani, és a szolgáltató váltás, ami az egyik indikátorunk egyébként, meglehetősen egyszerű. A fogyasztók negyede autóbiztosítót váltott az elmúlt két évben. Ez a legmagasabb szolgáltatóváltási ráta valamennyi megvizsgált ágazatban. A távközlési ágazat is meglehetősen jó pontokat ért el, főként a szolgáltatóváltás terén. A fogyasztók 22%-a váltott szolgáltatót az elmúlt két évben, annak ellenére, hogy nagyon sokan számoltak be arról, hogy problémájuk volt a szolgáltatóváltásnál. A szolgáltatóváltási ráta szintén magas a mobil vagy vonalas telefonszolgáltatásoknál. A fogyasztók 67%-a egyszerűnek találta, összehasonlít a kínálatot a különböző internetszolgáltatóktól. Ez is egy igen fontos indikátor számunkra. Ez a legnagyobb, legmagasabb arány az összes megvizsgált ágazatnál. Kérdezhetnék, hogy miért tartom olyan fontosnak a szolgáltatóváltási rátát. Az egyik legfontosabb trend, amit ebből a ponttáblából láthatunk, az az, hogy azok a piacok, ahol magas a szolgáltató váltási ráta, itt a fogyasztók kevésbé számolnak be árnövekedésről. Ez azt jelenti, hogy a verseny a fogyasztók érdekét szolgálja. Hogyha valaki szolgáltatót vált, ez a piacra egy olyan szabályt ró, ami a többi fogyasztó számára is pozitív. Tehát, hogyha a fő ágazatokban elősegítjük a szolgáltatóváltást, az mindenki számára pozitív. Az ország szerinti adatok is nagyon pozitív trendeket mutattak. Olyan dolgokat vizsgáltunk, mint például a fogyasztói jogszabályoknak való megfelelés, a fogyasztók úgy érzik-e, hogy védik őket a meglévő intézkedések, és hogy mennyire egyszerűen fordulhatnak jogi segítséghez. Nagyon örömmel számolok be arról, hogy Finnország, Svédország, Németország és Hollandia gyakorlatilag valamennyi indikátor esetében jó pontot ért el. És különösen örülök annak, hogy az új tagállamok között is, mint például Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Lettország és Észtország egyértelmű előrelépéseket mutattak gyakorlatilag valamennyi indikátornál. és most akkor következzenek a nem annyira jó hírek. Olyan időszakot élünk, amikor az élet önmagában is eléggé nehéz. Egyes kulcsszolgáltatások a fogyasztók számára alul teljesítenek. Például különösen aggályosnak találtuk a megvizsgált ágazatokból az energiát, a banki szolgáltatásokat és a busz és vasúti közlekedést. A fogyasztóknak kevesebb, mint kétharmada elégedett az energia szolgáltatójával. Továbbá ez egy olyan ágazat, ahol a fogyasztók három ötöde árnövekedésről számolt be. Ennek ellenére azonban és a szerény megelégedettség ellenére az energia az az ágazat, ahol a fogyasztók a legkevésbé hajlandóak szolgáltatót váltani. A fogyasztóknak kevesebb, mint 10%-a váltott gáz vagy energiaszolgáltatót az elmúlt két évben. A kiskereskedelmi energiapiac nem kielégítő állapotát az sem segíti, hogy az elektromosság és a gáz adózás adó nélküli ára meglehetősen különböző a szomszédos országokban. Például Németországban és Belgiumban a villamos energia 50%-kal drágább, mint Lengyelországban. Aztán a lakossági banki szolgáltatások is olyan területet jelentenek, ahol figyelnünk kell. Ugyanis itt nagyon alacsony szolgáltatóváltási rátákat láthatunk, és nem átlátható díjakat, banki díjakat. Általánosságban a fogy- folyószámla felhasználóknak csupán 9%-a váltott bankot, és a fogyasztók 34%-a úgy találja, hogy nagyon nehéz összehasonlítani a kínálatot. Ezen kívül pedig a fontos információt nagyon gyakran elrejtik a fogyasztók elől. Például egy példát mondanék, az Egyesült Királyságban a bankok a legtöbb jövedelmüket olyan díjakból kapják, amelyeket a fogyasztók eredetileg nem is ismertek. Például azt is úgy találták, hogy a fogyasztók 20%-a nem volt tudatában annak, a folyószámla díja, különböző folyószámladíjakról egészen addig, amíg azok nem érintették őket. Ráadásul azt is láthatjuk, hogy a tagállamról tagállamra nagy mértékben különböznek a banki díjak, illetve a kamatok. Nagy figyelmet kell tehát fordítanunk a bankokra, különösen most, hogy pénzügyi válság alakult ki. Végezetül pedig a busz és vasúti közlekedést említeném, ami a fogyasztók számára szintén nagy problémát jelent. Nagyon alacsony itt a megelégedettségi ráta. Egyrészt az ár problémák miatt, árkérdések miatt, és nem megfelelő a fogyasztók tájékoztatása. A városi közlekedést nagyon sokan drágának találják, és az emberek úgy érzik, hogy a vállalatok nem foglalkoznak eleget az utazókkal. Azt hiszem, hogy ez egyébként nagyon fontos eszköz lehet valamennyi tagállamban a szakpolitikusok számára a városi közlekedés témája. Melyek legyenek a következő lépések? Úgy döntöttem, hogy, és itt egyébként megint csak egy kis zárójelet nyitni, március elején fogom beterjeszteni az első nyomonkövetést a tavalyi évi ponttábláról, tehát egy évig vizsgáltuk a piacot, március elején, hogyha egyébként önök is egyetértenek, akkor önök elé tudom tárni az e-kereskedelem, az elektronikus kereskedelemről szóló jelentést. Ugyanis ez az első olyan hely, az elektronikus kereskedelem, az internet, ahol a közös piac, határok nélküli közös piac meg tud valósulni teljes mértékben a fogyasztók számára. A tavalyi évi ponttábla után tudok akkor önökhöz visszatérni ezekkel az eredményekkel. Melyek legyenek tehát a következő lépések? A lakossági villamosenergia piac lesz a fő célágazat 2009-ben, ezt pedig Pibax biztos úrral együttműködésben fogjuk megtenni. Egy jelentést készítünk arról, hogy megvizsgáljuk, hogyan működik a villamosenergia piac a fogyasztók számára. Megnézzük a kínálat összehasonlíthatóságát, a számlázást, illetve a kereskedelmi gyakorlatokat. És azt remélem, hogy az állampolgárok energiafórumából eredményeket kaphatunk. Ez egyébként októberben kerül megrendezésre, idén másodszor illetve meg fogjuk vizsgálni a fogyasztói körülményeket a lakossági villamosenergiapiacon. Ez szerintem lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy meg hogy tájékoztatáson alapuló döntéseket hozhassanak. És azok után, hogy Head asszony kitűnő jelentését elolvashattam a tavalyi év során, ezt az önök bizottságától kaptuk. Azt hiszem, hogy a ponttáblát ezek után már sokkal hozzáférhetőbbé tudjuk tenni, Figyelembe vettük az önök szempontjait is, és a közlemény, amelyet valamennyi EU nyelvre lefordítottunk, összefoglalja a fő megállapításokat és következtetéseket, illetve az egyes országok fogyasztói statisztikái egy áttekintést biztosítanak a tagállamok fogyasztói környezetéről. Önök azt is kiemelték, hogy a szoros együttműködés a tagállamokkal rendkívül fontos, és ezt jogosan tették. Most az érintett felektől kell inputot kapnunk, és remélem, hogy a továbbiakban is számíthatunk a szakpolitikusok, a statisztikai hivatalok, a fogyasztói szervezetek és hatóságok együttműködésére. Végezetül pedig a határon átnyúló elektronikus kereskedelemről szólnék, ezt már említettem ugyan, de azt még nem mondtam, hogy az ezzel kapcsolatos fejlemény, nem beszéltem még az ezzel kapcsolatos fejleményekről, hiszen a jelentést hamarosan elkészítjük erről. És ez lesz egy sokkal átfogóbb jelentésnek az első lépése. A földrajzi szegmentációról fogunk majd beszélni az online kiskereskedelmi piac tekintetében, tehát először lesz az elektronikus kereskedelem, és utána pedig a földrajzi szegmentációról szólunk. Ez egy koordinált gyakorlat lesz, valamennyi biztossal együttműködünk, akiknek hatáskörébe tartozik az elektronikus kereskedelem. Megnézzük, hogy milyen akadályok vannak az elektronikus kereskedelem útjába, és hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Ugyanis nagyon elérkezett az idő arra, hogy a bizottság reagáljon a polgárok azon kérésére, ami az online kiskereskedelmi piacok teljes mértékű megvalósulására vonatkozik. Úgyhogy köszönöm figyelmüket, és remélem, hogy a továbbiakban is számíthatok az önök együttműködésére és támogatására. És még egyszer köszönöm, hogy segítettek, várom most az kérdéseiket, és remélem, hogy megválaszolhatom azokat. Köszönöm. Remek. Nagyon érdekes és tartalmas előadásnak lehettünk tanulni, és várjuk a jövőli munkát az elektronikus kereskedelem és energiapiacok körében különösképpen, de bizony a várnak a kollégáim. Én nekem is lesznek kérdéseim, de a végére hagyom. Hagy vegyem sorba a kérdőket. Először Head asszony kap szót. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony az előadását, ami rendkívül érdekes volt. Nagyon örülök, hogy megegyezhettem a pozitív elemek is szerepelnek az ön hozzászólásában, de vannak negatív elemek is, negatív eredmények. És talán ez az igazán fontos ebben az egész gyakorlatban, hogy tudjuk azt, hogy hogyan lehet javítani a dolgokon. A pozitív és negatív eredmények tehát ezért fontosak. Örömmel látom azt is, hogy ez a ponttáblázat a valamennyi közösségi nyelven rendelkezésre fog állni, és gondolom interneten is elérhető lesz a különböző fogyasztói szervezetek számára, annak érdekében, hogy ezen szervezetek jól tájékozottak lehessenek. Lenne egy kérdésem a besorolási rendszerekkel kapcsolatban olyan besorolási rendszerekre van szükség, amelyek azonosak és valódi összehasonlítást lehessen végezni. Például, hogyha panasz esete forog fenn, vagy jogorvoslatot keres valaki. Tehát egységes rendszerre van szükség, mert az összehasonlítós csak így lehetséges. Tudom, hogy ez először nehéz, de gondolom néhány éven belül ez megvalósulhat. Beszéltünk már erről, különböző kultúránk, hagyományaink vannak, és különböző módon történik a panasztétel is. Tehát erre vonatkozik a kérdésem. Egy egyébként nagyon érdekesnek találtam, amit leírt. Nagyon érdekes olvasmány volt, köszönöm. Várlar asszony. Én is örülök, biztos asszony, annak, hogy milyen folyamatosan együttműködik velünk e dosszién, a e témában, és ahogy már az első ülésünkkor is tapasztalhatta, a parlament támogatja önt. A német sajtóban már olvastam jó részt az ön közleményét, nagyon jelentős média figyelem kíséri a helyzet alakulását, illetve a fogyasztók elégedettségét az önök által kialakított termékekkel kapcsolatban. A, az első sok, ugye az első barométer a tanács véleménye, az is segítségünkre van. A, nem lehet öncél a fogyasztók szolgáltató váltása. Ez csak akkor pozitív folyamat, hogyha javítja a fogyasztók elégedettségét. A német piacot megvizsgálva én az én igényem a, a nagyobb átláthatóság lenne. Nem feltétlenül csak az árakat tekintve vannak nagyon nagy különbségek, hanem a minőségek, minőségszintek között is. Nagyon nehéz felkutatni, kikutatni, hogy, hogy mi áll a különbségek között. A Leginkább a jövőben persze az energiaszektorral kell majd foglalkoznunk. Mikor költöztem, váltottam fogyasztót, meglepett, hogy mennyire könnyen ment ez. A legtöbb német tudnilik egy kicsit tart, habozik fogyasztót váltani, mert úgy gondolják, hogy hogy hatalmas munkával jár ez papírmunkával, és a végén esetleg két szék között a, a földre esik. A, a valóság azonban nem ezt tükrözi ugyanakkor itt is talán még fontosabb az átláthatóság, mint eddig gondoltuk, mint az energiaágazatban, és egyes tagállamok, tagállamok, egyes tagállamokban hagyomány ez az átláthatóság, talán magá, jobban magától értetődő a piacok átláthatósága a skandináv országokban, mint máshol. Tehát szerintem az energiaágazatot kell leginkább górcső alá vennünk, ön néhány kritériumot említett, amelyeket meg kell vizsgálni, például a kereskedelmi szokásokat, gyakorlatokat. Azonban még egy pont figyelmet érdemel, amit említett, az pedig a méltánytalan, vagy a, a méltánytalan verseny. A német piacon egyes hagyományos szolgáltatók az a azt reklámozzák magukat, hogy zöld energiát, környezetbarát módon ellátott energiát árulnak, ahol 90%-ban zöld energia és csak 1%-ban atomenergia alkotja a mixet. Sokszor pont fordítva áll a helyzet, hogy jobban megnézi az ember a, a, a, a kínálatukat, tehát ezt a méltánytalan vagy nem valós információ napló versenyt kellene jobban ö, figyelembe vennünk. Menders úr, a szó, mondja az elnök. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm ezt az előadást. Nagyon pozitív beszámolót hallhattunk, és támogatom azt az elképzelést, hogy folyamatosan nézzük, vizsgáljuk a fogyasztók elégedettségét az EU-ban. Hogyha figyelembe vesszük az energiapiacot, nem mondhatjuk, hogy létezik már egy belső energiapiac, nem említette Németországot, az adó nélküli energiaárakat, hogy azok mennyivel magasabbak Németországban, mint máshol, tehát nem gondolom, hogy így a belső piac megvalósul, ráadásul ugye interneten nem rendelhetünk energiát, úgyhogy ez nem, nem megoldott. Azonban, hogyha ugyanazon a piacon vásárolunk energiát más szolgáltatótól, akkor is az látható, hogy nagyjából ugyanazt az árat kell fizetni, hogyha energiaszolgáltatót váltunk, ezért nem vagyok egészen elégedett még. Remélem, hogy Barks úr a következő mandátuma során egy valódi energiabelső piacot tud kialakítani. De a fogyasztók elégedettségét mérve élnék egy javaslattal, ugyanis nyilván Európa támogatottsága nagyon sok országban csökken, beleértve hazámat, Hollandiát. Hogyha megkérdezik az embereket, hogy elégedettek a belső piaci termékekkel, hát a meglehetősen elégedettek, úgyhogy ez pozitív eredmény, de hogyha megkérdezzük, mit akartok Európától, akkor azt mondják, hogy nem akarnak több Európát. Hogyan lehetne tehát elérni, hogy Európa számára ugyanazt a támogatottságot megszerezzük, mint a megvásárolható termékek számára? Én például nagyon örülök annak, hogyha európai terméket vásárolhatok, ez mutatja, hogy hogyan működik a piac. Ez alapján talán az interneten keresztül indíthatnának egy olyan lehetőséget, hogy az emberek javaslatokkal élhessenek, vagy indít, indíthatnának egy ilyen reklámsorozatot tévében, megkérdezve a fogyasztókat arról, hogy van elképzelésük arról, vagy van egy ötletük arról, hogy hogyan lehetne megoldani a pénzügyi válságot? Hogyha egy millió válaszból legalább egy van, ami okos ötlet lehet, akkor már nyertünk a vállalatoknál ez teljesen szokásos, hogy kitesznek egy postaládát, és akkor az ember oda az ötleteit, javaslatait bedobhatja. Még itt az étteremben is van ilyen egyébként, itt a parlamentben. Úgyhogy azt hiszem, a fogyasztóknak lehet is ötletük arra vonatkozóan, hogy egyes fogyasztói problémákat hogyan lehet megoldani. Szerintem ez segíthet abban is, hogy növeljük Európa támogatottságát. Köszönöm szépen! Um, Köszönöm. A panaszok beosztását, osztályozását illetően nagyon fontos elem ez. Ez valóban nyilvánvalóan hiányzik Európa szerte az európai fogyasztók szempontjából. Ha nincs közös osztályozási alapja a panaszoknak, akkor nem lehet egységes rendszert kiépíteni. Hadd említsem meg, hogy az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi Ellenőrző Bizottság nagyon szigorú szakpolitikát dolgozott ki, mert a fogyasztói panaszok nem csak az úgymond ombudsman hatáskörébe eső ügyek, ahol az egyes panaszokat külön-külön megvizsgálva kell kielegítő megoldást találni, hanem látnunk, hogy ezek a panaszok kell, hogy a szakpolitika irányító motorja legyenek. Nagyon sok panasz érkezik az energetika ágazatba, vagy valamilyen konkrét termékkörrel kapcsolatban, akkor valami nem stimmel a politikával, valamit hinni kell azon termékcsoport ügyében. A, a hatodik oldalon a kommunikében pontos utalás történik erre a jelenségre, azaz arra, hogy a fogyasztói panaszok kulcsfontosságú indikátorok, ezeket jelenleg a tagállami hatóságok, nemzeti hatóságok gyűjtik be, de a jelenlegi adatbázisok nem harmonizáltak európai szinten. Ezért az egyes piacok közötti komparatív összevetés nem lehetséges az Európai Bizottság egy közvitát, egy konzultációt indított, hogy egy harmonizált osztályozási rendszer szülessen, egy egységes fogyasztó panasz, fogyasztói panasz adatbázis létrehozására. A, az érintettek nagyon pozitívan fogadták ezt, a, és a hatóságoknak benyújtott panaszok ügyében a bizottság igyekszik a legszélesebb körű konzultációt lefolytatni az egységes módszertan létrehozására. Jelenleg folyik a kommunikáció előkészítése, a mm, munkahely vagy a workshop megbeszélések folynak, egyfajta osztályozási kód létrehozására. Jelenleg a rendszer még önkéntes alapon működik, illetve úgy kerül beindításra. Úgyhogy azt, ha meggyőznek minél több fogyasztót, illetve szervezetet, hogy csatlakozzon ehhez a, a, a mozgalomhoz, akkor a következő lépés is könnyebb lesz, az könnyebb lesz kötelezővé tenni. Fontos, hogy széles körben elfogadott legyen ez a rendszer. Nagyon szeretném világosá tenni azt, hogy szeretném, ha a szakpolitikát ezek a, az osztályozott panaszok adnák a, a, az állampolgárok panaszain alapulva, hiszen ezáltal érzik az állampolgárok, hogy közvetlen hatással vannak a szakpolitika alakítására. egyetértek teljesen az átláthatóság fontosságával, és azzal, hogy le kell küzdenünk a, a tényleges korlátokat is, meg a vélt korlátokat is a fogyasztóváltással kapcsolatban. A, a félrevezető reklámok és egyéb kereskedelmi gyakorlatok, valamint az erőltetett értékesítés gyakorlata amikor is arra szinte kényszerítik a fogyasztót arra, hogy azonnali döntést hozzon és fogyasztót váltson. Ez is egyfajta méltánytalan kereskedelmi gyakorlat. Hagy gratuláljak a parlamentnek és belül az IMCO-nak azért, hogy elfogadta a vonatkozó irányelvet. Ez a teljes harmonizáción alapuló módszertan, és az összes szakpolitika esetében fontos volna, hogy európai szinten lépjünk fel megfelelő eszközrendszerrel a méltánytalan gyakorlatok ellen, és ezeket a legnagyobb mértékben használjuk is. Manders úr kiváló és nagyon szép javaslata. Több javaslatot tartalmazott, az Európai Fogyasztóvédelmi Vernyőszervezettel, a Belkel fogom ezt megtárgyalni. Nagyon, nagyon tetszik az ötlet, ám nem hiszem, Ha Berk, az elnyőszervezet elfogadja azt a feladatot, felvállalja, és persze látnunk kell, hogy a, a fogyasztóvédelem a gazdasági válság idején különös figyelmet érdemel, ám azt nem ígérhetem ehelyt, hogy hogy munkatársaimat rá tudom állítani jelen pillanatban erre a munkára, hiszen forrásaink, forrásaink is eléggé korlátosak, de igyekszem külső segítséget szervezni emögé, mert hogy jó a gondolat, és egy jó kampány ötlet is egyben. Um, Mr. Newton Dunn. Newton Dunn úr szó. Uh, Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy ismételten eljött uh, körünkbe. Uh, nagyon jó, hogy ennyire odafigyel a parlamenti munkára. Én is támogatom az a fogyasztói piacot. Két kérdésem van. Milyen mértékben gondolja úgy, hogy a mennyire ismeri a nagy közönség ezeket a lehetőségeket. És a tanács tagjainál mit tapasztalt? Együttműködnek önnel, vagy pedig azt mondják, hogy jó, hát rossz az ötlet Brüsszelből. Tehát tudunk-e mi valamilyen módon segíteni önneknek abban, hogy a nemzeti hatóságokra is hatást gyakoroljunk. Antiláki szór. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, az előadását, és gratulálok a kitűnő munkához, amit végzett. Egy egészen konkrét kérdésem lenne. Az erőfeszítéseink során nem haladszódik a fordítás, most akkor angolra vált az előadó. Köszönöm szépen, akkor üdvözlöm, és Szeptembert követően látok, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok kormányai is intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy megtámogassák a bank ágazatot, a banki szolgáltatásokat. Nem tudom, hogy látott -e növekedést az állampolgárok és a kisvállalatok által benyújtott panaszok tekintetében, amik a bankokra és a banki szolgáltatásokra vonatkoztak. Én láttam a sajtóban, hogy több tagállamban is a kormányok megpróbáltak arra ösztönözni a banki szervezeteket, hogy kezdjenek tárgyalásokba az állampolgárokkal, a vállalatokkal, annak érdekében, hogy segítséget nyújtassanak nekünk. Látott-e ön bármilyen változást, vagy növekedett-e 2008. szeptemberét követően a bank elleni panaszok száma? Lechner úr. Köszönöm, elnök asszony, és köszönet a biztos asszonynak. Nagyon érdekes és értékes vizsgálatot tartott. Én röviden szeretnék arról szólni, hogy pozitívan értékelem, hogy a versenyről szólt. Ott, a verseny tehát nem működik, ott a fogyasztó elégedetlensége növekszik. Tehát hangsúlyoznunk kell itt is, hogy milyen fontos a verseny a fogyasztóvédelem szempontjából, és talán fontosabb, mint más előírások lehetnének. Veller asszony is említette, hogy az energia ágazatban a verseny mennyire fontos. Meg kell szokják az emberek, hogy van verseny a szolgáltatók között. Ugyanakkor a, a, az autóbusz vasúti közlekedésnél a, ugye a, a verseny bizonyos határokba ütközik természetes adottságok miatt, ugyanakkor a bankok esetében szélesebb körül lehet ez a verseny. Érdekelne engem, hogy ön ország specifikusan is vizsgálódnak-e? Tudom, hogy vannak itt érzékenységek egyes tagállamok körében, Ám azt látnunk kell, hogy nagyon-nagyon különböznek. Például a, a bank sűrűség, a bank fiók sűrűség, a banki hálózat sűrűségek között, és vizsgálják-e, hogy a verseny a bankok teljesítményére milyen hatással van. Megállapító a korreláció a bankok sűrűsége és a verseny és a szolgáltatások minősége között. És vajon a jelenlegi pénzügyi válság fejleményeit figyelembe tudták-e venni ebben a vizsgálódásban? Vannak-e bizonyos, vannak-e már ennek eredményei? Mert hogy szerintem mindenképpen vizsgálnunk kell országok közötti különbségeket, és itt fontos a, a benchmark alkalmazása a verseny vizsgálatában is az egyes országokat összevetve, az pedig, hogy európai szinten egy panasz központot vagy panasz adatbázist hozzanak létre, mindenképpen helyén való, ám azt is látnunk kell, hogy nem könnyű feladat ez, hiszen minden panasz, ha egy helyre fut be, akkor nehezen kezelhető. Megfigyelni, elemezni, segítséget nyújtani, sokszor kényelmesebb ezt tagállami szinten hagyni, ezt a feladatot, mint sem felvállalni európai szinten. Hiszen van egyfajta verseny a tagállamok között, és érdemes azt is támogatni. So, the first question of Az első kérdés, amit Newton Dan úrtól hallottunk, meglehetősen politikai jellegű. A fogyasztói piaci eredménytábla nem egy jogalkotási kezdeményezés. Nem csupán egy közvéleménykutatás, hanem egy fontos politikai eszköz. Fontos mindannyiunk számára, hogy lássuk, hogyha megteremtjük a vállalkozások számára jó környezetet, ami egyébként kiváló kiinduló pont, akkor a piac mindig a fogyasztók számára a legjobban teljesít. Azt látjuk, hogy sajnálatos módon van egy versenyellenes magatartás, és nagyon körültekintőnek kell lennünk a fogyasztók miatt, akik egyébként az európai GDP 58%-át termelik, és a vállalkozások számára is kiegyensúlyozott feltételeket teremteni a KKV-k számára, ugyanis hogyha nem számíthatnak ezekre az egyenlő lehetőségekre, akkor a gazdasági válságot nagyon nehéz lesz túlélniük. Azt hiszem, hogy ez a fogyasztói ponttáblát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanis mindenki érdekelt abban, hogy az adott személyt, az adott személlyel hogyan bánnak, mint fogyasztóval. A sajtótájékoztató során egyébként már elmagyaráztam, hogy miről is szól ez a ponttábla. És ezért próbáljuk ezt a közleményt lefordítani valamennyi tervre. Ezért valahányszor, hogyha tagállamokkal, tagállamokban látogatok, akkor beszélek erről a ponttábláról, és nem csak egy kellemes elbeszélgetésről van szó, hanem megmondom azt is, hogy jó, hogy megvannak a jogszabályok, de eredményre van szükség. És igenis, ezeket az adatokat, hogyha megnézzük, akkor tudjuk az emberek bizalmát megerősíteni. Ugyanis miután éveket dolgoztam a belső piaci ügyeken, akkor azt látom, hogy az belső piacnak az egyik legfontosabb értéke a bizalom, a fogyasztói bizalom, és hogyha ezt a fogyasztói bizalmat nem tudjuk megerősíteni, megteremteni vagy megőrizni, akkor nem tudunk hatékony eredményt elérni. Úgyhogy egyszerűen nem engedhetem meg, hogy ezt a ponttáblát figyelmen kívül hagyják. Az önök segítségére is számítok. Mert itt teljesen egyetértek Lechner úrral, hogy ez a versenyről szól, de a politikai versenyről is. Ezért említettem meg, hogy melyek azok az országok, amelyek jó eredményeket értek el, és olyan országokat is, amelyek nem annyira. Nem arról van szó, hogy meg akarnék alázni bárkit, hanem arról van szó, hogy igenis, tessék jobban versenyezni, tessék jobban teljesíteni, mi különösen fontos most ebben az időszakban, hogy válságot élünk meg. Meg kell tennünk tehát minden erőfeszítést azért, hogy ezt a versenyt fokozzuk. A tanácsban a minisztereknek ugyanezt fogom elmagyarázni. És bármit tesznek kollégáim a bizottságon belül, ezzel a piac elemzéssel tudom őket támogatni. Angela Kasszúrnak köszönöm szépen a kérdéseit. Hogyha megnézzük a 22. és a 9. oldalt, ahol nagyon konkrét adatokat említünk, illetve bocsásson meg, azt hiszem, hogy több mint 50 adatot említünk, és összehasonlításokat. Ez a 20-as adat mutatja a banki díjakat, országonként lepontva, a kiválasztott profilnak megfelelően. Itt van Görögország, Sajnálatos módon Görögország teljesít a legrosszabbul ezen a területen. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de így legalább össze lehet hasonlítani az eredményeket, és talán nyomást tud gyakorolni. Ez egy eszköz mindannyiunk kezében. Biztos vagyok abban, hogy Görögország jobban is tud ennél teljesíteni. Sőt, ezt remélem. Úgyhogy nagyon sokat kell még dolgoznunk azon, hogy növeljük az átláthatóságot a banki díjak területén, A pénzügyi válság időszakában ez különösen fontos. Ön említette, hogy október után. Nem tudom, hogy az adatok egészen konkrétan erre az időszakra vonatkoznak-e. Lehet, hogy ez már túl késő, ugyanis október után már lezártuk a vizsgálatot. Lechner úr, igen, országok szerinti részletekkel is rendelkezünk, attól függően, hogy milyen piacot vizsgáltunk. Elsősorban arra törekszünk, hogy az országokat összehasonlítsuk. Itt megint az volt a tervem, az volt a szándékom, hogy az országok versenyezzenek egymással, egy olyan piacon, ahol a fogyasztók és az üzleti vállalkozások egyaránt részt vesznek. Nem volt egyébként túl egyszerű meggyőzni a tagállamokat arról, hogy adatokkal lássanak el minket, küzdöttünk is érte, de Álmónia biztos úrnak különösen hálás vagyok, aki nagyon határozottan felszólította arra az Eurostat hivatalokat, hogy működjenek együtt velünk, és nagyon jó munkát tudtunk végezni együtt. Utolsóként Rojtova asszony. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött körünkbe. Szeretném mindannyiunk nevében biztosítani arra, hogy nagyon látható az a munka, amelyet végez, és kézzelfogható előnyöket hoz az európai polgárok számára. Ezért is örülök annak, hogy az energetikát prioritásként határozta meg. Néhány hónappal ezelőtt szakbizottságunkban volt már vita a harmadik energiaprojekt tárgyában. Szerencsére az Európai Parlament elfogadta a szakbizottságunk által tett javaslatok többségét a fogyasztók érdekében. Ön is említette, hogy ezek közül némelyik a prioritásuk lesz, például a szolgáltatóváltást érhető kérdések. Én most azt szeretném kérdezni, hogy miután elvégezték a vizsgálatukat, a felülvizsgálatukat, mit találtak? Mi a legfőbb, mik a legfőbb okai annak, hogy oly alacsony szinten van a szolgáltatóváltás gyakorlata, vagy olyan kevéssé gyakori ez? Fontos az is, hogy megvizsgáljuk a harmonizált számla kibocsátás gyakorlatát, azt, hogy a, a panaszok egy helyütt kerüljenek értékelésre, úgynevezett one-stop eljárásban, és hogy alacsonyabb áron tudjanak a, a fogyasztók hozzájutni az energiához. Lati asszony, mondja az elnök. Úr. Doamna comisar, aș vrea Tisztelt biztos asszony, szeretném megkérdezni a két ö, új tagállam nevében. Ö, be, ö, Bulgária és Romániában is léteznek, -e, léteznek -e ilyen megfelelő ö, specifikus statisztikák. Nem nincsen igazán verseny, mert csak egyetlen egy művek van, amelyik ilyen szolgáltatást ö, nyújt. Nagyon sok a panasz, az emberek elégedetlenek, de hogyan tudunk fellépni, mit tudunk tenni? mert az én tapasztalataim szerint rendkívül alacsonyak a bírságok, hogyan lehet nyomást gyakorolni rájuk úgy, hogy a fogyasztói jogokat tiszteletben tartsák. És amikor egy ilyen szolgáltatásnak nem biztosítja a szolgáltatást, akkor több százezer embert is nehéz helyzetbe hoznak, akik egyébként a szolgáltatást igénybe vennék. A másik észrevétel az a panaszokkal volt kapcsolatos. A nemzeti hatóságoknak különböző programjaik, időpontjaik vannak, amikkel dolgozniuk kell. A civil szervezeteknek is megvan a maguk agendája, és naponta 5-6 órát működnek ezek a panaszirodák, egyetlen telefonvonalal, nem ingyenes vonal, és gyakorlatilag nem lehet hozzáférni, nincsen internet hozzáférés, és ehhez végül is az NGO-kat, a civil szervezeteket is kellene fon, finanszírozni annak érdekében, hogy állandó telefonos szolgálatot tudjanak biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött hozzánk tapasztalatait kicserélni. Szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ön is elmondta, hogy a saját portánk előtt söprögessünk, és mindent a lehető legjobban csináljunk. Egy kérdés vetődött fel bennem, az, illetve hogy kiegészítsem, amit kollégáim is elmondtak Ugye várunk egy azonos osztályozási rendszert, ami valamennyi országra azonos lenne. Több országra is rámutogattak, mert vagy nem tartották be a piac felügyeleti feladatokat, és nem mutattak rá, hogy hol nincs elegendő verseny annak érdekében, hogy a fogyasztó a legjobb szolgáltatáshoz juthasson. Ez eddig rendben is van, de miután nincsen megfelelő osztályozási rendszer, ha valakire rámutatnak is egyes országokat, és én most a saját hazámra gondolok Franciaországra, amelyekre elég gyakran is mutogattak a mobiltelefon ügyében, hogy egyes térségekben nincs megfelelő verseny, az én választókörzetemben ö, soha nem látott szociális konfliktusok vannak, mert egyfelől van válság van, és miután mindenre nem mutattak rá kellően, és nem sikerült megelőzni egy kellő időpontban. Milyen eszközeink vannak jelenleg, annak ellenére, hogy Franciaországot több ágazatban is kiemelték, tehát mutogattak ránk, de milyen módon tudunk nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy valami ténylegesen történjen, és eh, hogy a megfelelő eszközöket használjuk, és hogy hogy elkerüljük azt, hogy amiatt pécéznek ki minket, mert nem lépünk úgy, ahogy kellene. Három ágazat is van, ahol ez különösen felvetődik. Természetesen a konkurencia hiánya a mobiltelefonszolgáltatás esetében nem csak a telefont érinti, hanem, hogy kollégám mondta, a szélessávú internettől egészen a kommunikációs a szolgáltatásokig a megfelelő tévészolgáltatás és egyebekre is jelent jelenti. És az árakra is kihat mindez, mert a nagy forgalmazók, a nagy vállalatok, és illetve a nagy ABC-ket nem megfelelően tudják ellenőrizni, és a nagy monopóliumok egyszerűen nem teszik lehetővé az árliberalizálást. És a harmadik terület, ugyancsak egy nagyon fontos ágazata a ö, teherszállítás, amelyik megint csak egy bizonyos stabilitást tenne lehetővé, és a ö, nagyáruházaknak az ár ö, csökkenését be is beleszól. Hogyan tudunk fellépni, milyen eszközöket tudunk használni, és hogy olyan ö, módon tudjunk fellépni, hogy ez bizonyos korlátokat is jelentsen. Mert minden eszköz jó, ez kétségtelen, csak hogy éppen nincsen jelentős hatásuk mindarra, amit intézkedést vár. Tehát itt egyszerűen csak azt tudjuk konstatálni, hogy tulajdonképpen tehetetlenek vagyunk egy bizonyos jelenséggel szemben. Köszönöm, biztos asszony. Én magam is egyébként szeretnék egy kérdést feltenni ugyanis azt gondolom, hogy a ponttáblázat, ahogyan ön említett, egy nagyon jó politikai eszköz, és lehetővé teszi számunkra, hogy foglalkozzunk azokkal a kérdésekkel, azokkal a problémákkal, amelyeket a fogyasztók elszenvedtek már oly régóta. De hogyha az energiapiac példáját nézzük, akkor azt gondolom, hogy valóban túl sokáig vártunk, hogy lépjünk ezen a területen. Lehetőségünk volt véleményem szerint, mert ez asszony is ezt említette egyébként, a harmadik energiacsomagnál jelentéstevőnk Egyébként nagyon jó javaslatokkal élt a fogyasztói jogok tekintetében. És valóban persze beszélhetünk arról, hogy ezt a fogyasztói kartában kellett volna érvényesíteni. Pibax biztos úr nem akart fogyasztói kartát, ugyanis nem akart semmit, aminek jogi ereje lenne. Ezért azt gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol jogalkotási eszközzel kellene lépést tennünk ahogyan mondtam, túl sokáig vártunk, hogy ezeket a kérdéseket felvessük, és ezért a fogyasztók valamilyen módon azért elveszítik a hitüket Európában. Voltam egy konferencián egyébként a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, és amikor az energiacsomagról beszéltünk Londonban, a Consumer Focus azt mondta, hogy igen, jobb jogokat akarunk, és jobb információt a fogyasztók számára és a szakbizottságunk szempontjából pontosan ez a fontos. Az árak összehasonlíthatósága, az átláthatóság, jelen pillanatban például a fogyasztók a számlájukról nem tudnak információt kapni, nem tudnak panaszt tenni a számlájukkal kapcsolatban. Pibáks úrnak egyébként próbáltam valamilyen módon javaslatokat tenni arra, hogy jogalkotási eszközök éljünk, de világosan megmondta, hogy ő ezt nem szeretné. A verseny pedig, illetve a nyílt piac nyilvánvalóan alapvető fontosságú. De már van nyitott piac és versenyliberalizáció az Egyesült Királyságban. Hogyha elmondanám önnek, hogy egy nagyon kicsi szervezettől kaptam egy panaszt, önkéntes módon szervezik meg az energiaellátást, egy német vállalat szolgáltatja nekik az elektromos áramot, és folyamatosan kérjük, kérik, hogy számlát küldjenek már nekik. Öt év után kaptak egy számlát 7000 euróról. Szerintem ez egy nagyon egyszerű probléma, amit nagyon egyszerűen meg lehetne oldani rendszeres számlázással. Úgyhogy bízom abban, hogy ön tud teljesíteni, eredményt tud hozni, de szerintem az energiaügyi biztos nincs erről meggyőződve. Úgyhogy lehetővé tesszük az ön számára, hogy eredményeket hozzon ezen a területen. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy milyen eszközei vannak arra, hogy ezeket az ambíciókat megvalósítsa. Nyilván elvárásaink vannak a ponttáblával kapcsolatban, Ön is említette, hogy vizsgát folytatott, választóinktól is kaptak válaszokat. De van-e eszköz arra, hogy ezeket pontosan átnézzük és nyomon kövessük? Nagyon gyakran a szabályozók azok, akik lépéseket tesznek ezen a területen. A kérdésem az, hogy önök mit tesznek. Mert nyilván az utolsó, amit akarunk, az az, hogy igen, megvan a ponttáblázat, módosításokat terjesztettünk be, és ehhez képest még mindig nincs semmi eredmény egy év után sem. Például, hogyha mobiltelefonok példáját megnézzük, akkor tudjuk, hogy született egy jogszabály erről, de nagyon sokan úgy érezték, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha maga az ipar, illetve maga a piac megtette volna a megfelelő lépéseket. És ez nem történt meg. Nagyon sok olyan mobiltelefontársaság van, amely még mindig küzd ezzel a jogszabályjal. Általánosságban tehát nem volt támogatás ebben az esetben. És tudom, hogy itt nagyon sok probléma van, de a lényeg az, hogy nézzük meg, hogy hogyan születnek konkrét lépések. Malcolm is szeretne egy rövid kérdést feltenni, tessék. Ugyanezt a gondolatot szerettem volna felvetni. És elnézést akartam kérni, biztos azt mondta, hogy nem voltam itt az elején, de hogy múlt héten kifejtettem, a Telekom háromoldalú, Telekom csomag háromoldalú megbeszélésen kellett részt vegyek. Kapcsolódok ahhoz, amit Arlin mondott, a nemzeti szabályozókkal való kapcsolattartásra mutatnék rá, mert azoké a fő felelősség itt. Egy kicsit inkonzisztens a helyzet a távközlés területén, ott van egy fogyasztóvédelmi irányelv, amely a Telekom csomag részeként került elfogadásra, ahol vannak közös normák a számlázásra, átláthatóságra, és különösen a, fogyaszt, a szolgáltatóváltásra, amelyre most olyan nagyon erőltetünk. Említett bizonyos kérdéseket ezzel kapcsolatban, de érdekes volna azt meghallgatni, mindez hogyan integrálódik a, a szabályozók szélesebb körű terveibe. Az energetikával kapcsolatban is több vita lefolyt már a nemzeti energia, energetikai szabályozó hatóságok is több információt kéne kapjanak ebből a körből, a vált, a, hogy eldönthessék, milyen változásokat lépjenek meg. Hát, bár nem homogén ez a kör, de az egyes ágazatok, szegmensek két meg kéne vizsgálni, hogy hogyan tudnak válaszolni ezekre a kérdésekre. Elnök, köszönöm, az utolsó volt ez a kérdés. Úgyhogy összefoglalásként megadom a szót a biztos asszonynak. Először is Rojtovászony kérdésével szeretném kezdeni. Angolul válaszolom meg, hogyha nem haragszik, csak azért, hogy rövidebben tudjak válaszolni, és persze, aztán majd bolgárul folytathatjuk a párbeszédünket. A fő oka annak, hogy emberek nem váltanak szolgáltatót, de most itt persze a szélesebb körű európai piacról beszélek, de Bulgáriában is jellemző ez a szolgáltatóváltás ára, az, hogy a fogyasztók nem értik az ajánlatokat, nem tudják összehasonlítani azokat, és a fogyasztók úgy érzékelik, hogy nehéz a szolgáltatóváltás. Nagyon sok országban, beleértve Bulgáriát, egyszerűen nem tájékoztatjuk megfelelően a fogyasztókat, a jelenlegi számláinkat is nehezen tudjuk értelmezni, hasonl- vagy gondoljunk csak bele, hogy össze kell hasonlítanunk a számlákat a különböző szolgáltatóknál. Tehát erőfeszítéseinket fokoznunk kell, és az első lépésem ebbe az irányba az, hogy legalább a számlák legyenek érthetőbbek, ugyanis így módon tudnak csak az emberek jogaikat képviselni. Csak akkor tudják ezt megtenni, hogyha először megértik, hogy mi van a számlára írva az energiaszolgáltatókkal, főként a villamos energiaszolgáltatókkal folyamatos a vita. Jövő héten megint találkozom velük, és megpróbálok együttműködni a üzleti vállalkozásokkal, hogy egy tájékoztató kampányt kezdeményezünk. Tavaly már tettem erre kísérletet, nem voltam sikeres. Remélem, hogy idén ez sikerül. Egyébként, amit ön javasolt az európai jogszabályokról, hát ezt próbáljuk most pontosan elérni, hogy növeljük meg a megértés szintjét, illetve az egyetértés szintjét, a fogyasztóvédelem szintjét, kezdve Bulgáriával, nagyon szívesen végzem el közösen ezt a munkát. A fogyasztói kampányokat illetően, illetve a fogyasztói panaszokat illetően Ezeket önkéntesen harmonizálják, és nagyon remélem, hogy Bulgária is csatlakozik ehhez a lehetőséghez. Aztán pedig Zlotea úrnak mondanám, hogy nincsen ország szerinti lebontás arról, hogy a fogyasztóknak milyen a helyzet, hanem inkább piacok alapján vizsgáltuk. Nincsen tehát egy olyan fejezetünk, hogy Románia, de van egy olyan fejezet, amely a banki díjakról szól, és ott megtalálja Románia eredményeit, de más országokét is. Ha van egy szolgáltató, ahogyan ön is mondta, például egy villamosenergia szolgáltató, és nem lehet szolgáltatót váltani, mert nincs több ilyen, akkor ez azt jelenti, hogy a szabályozó hatóságnak kétszer-háromszor annyira körültekintőnek kell lennie. Romániát megnézve ez esetben azt kell mondanom, hogy nagyon fontos, hogy a fogyasztói szervezetek működjenek együtt a szabályozóval, hogy megnézzék, hogyan számolják ki az árakat, ugyanis az európai jogszabályok alapján kötelesek meghívni a fogyasztói szervezeteket, hogy működjenek együtt velük. A nemzeti hatóságokkal együtt meg kell nézni, hogy hol vannak a fogyasztók, amikor a szabályozó megállapítja az árakat, a feltételeket, engedélyt ad ki egy ilyen nagyon monopolizált piacon. Aztán pedig, hogy mit tehetünk a monopóliumok ellen mobiltelefonok területén, illetve hogyha nincsen verseny a piacon. A verseny a belső piac egyik alappillére, és ez az egyik legerőteljesebb szakpolitika Európában. Szerintem egyszerűen a betartás, eh, illetve a betartatás hiányzik ebben az esetben, a végrehajtás hiánya nincs meg. Ez azonban egy tagállami hatáskör. Nincsen fogyasztói rendőrségünk európai szinten. Nem tudunk oda küldeni valakit, hogy minden egyes tagállamban ellenőrize a fogyasztóvédelem szintjét. Teljesen mindegy, hogy ott veszélyes áruról van szó, veszélyes élelmiszerről, ott európai szinten tudunk tenni valamit, de ha arról van szó, hogy a fogyasztói jogokat érvényesítsük, ott mindig a tagállamra kell számítanunk, de európai szinten azt tehetjük meg, hogy tájékoztatjuk egymást, hogyan alakulnak a folyamatok, például vannak európai fogyasztói csoportok, Tavaly rendeztük meg az első pol- állampolgári energiafórumot, de megint elmondom, a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy ezeket a jogszabályokat betartsák és teljesítsék. A fogyasztói elégedettség mérése milyen azután például, hogy panaszt tettek, hogyha panaszt tesznek és semmi nem történik, akkor azt hiszem, hogy a végrehajtással óriási problémák vannak. Hogyha nem érvényesülnek a jogok, akkor szabálysértési eljárást kezdeményezünk, és szankcióval fogunk élni, ugyanis az adott ország nem hajtja végre az európai jogszabályokat. De ez természetesen egy elképzelés csupán. Az csak egy részről egy dolog, hogy az ország hogyan teljesít, másrésztről az az igazán fontos, hogy a fogyasztó elégedett legyen. Nincsen egyszerű válaszom, erőfeszítéseket továbbiakban is tenni fogunk, de nem tudjuk helyettesíteni a nemzeti szabályozó hatóságokat, illetve a nemzeti végrehajtókat. És a későbbiekben pedig önnek külön fogok válaszolni arról, hogy az energiaügyi szabályokat hogyan tartják be Bulgáriában. A kérdése arra vonatkozott, hogy mit tehetünk. Hogyha egyetértenek velünk, akkor azt javasolnám, hogy tartsunk egy meghallgatást ősszel. A piac energia részéről meghívhatjuk a szabályozókat, nagyon szívesen eljövök Önökhöz, hogy meghallgatást tartsunk, és természetesen arra van szükség, hogy a végrehajtást újra kitaláljuk Európában. Állapítsunk meg, illetve hogyha megnézzük, hogy mit sikerült elérnünk a roaminggal, az egy nagyon ritka eset volt nagyon sok egyéb eszközzel tudjuk stimulálni a piacokat, még mielőtt ebbe az irányba el tudunk indulni. De ahhoz, hogy tisztességes piacunk legyen, nyilván ehhez erőfeszítésekre van szükség. Egy meghallgatást javasolnék, ha egyetért, és aztán pedig hasonlítsuk össze a végrehajtást az egyes tagállamokban. Valamennyi javaslat előtt nyitválok, és teljesen értem egyetértek a gájaikkal. Aztán pedig Harbor úr kérdésére válaszolva, az elégedettség és a mobil szolgáltató váltás rátája. Ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy eléggé alacsony az elégedettség a vezetékes telefonszolgáltató váltásnál, kevésbé elégedettek a fogyasztók, mint a mobil szolgáltatóváltásnál, de nem annyira rossz a helyzet. Egyébként a távközlési szolgáltatókat tudtuk a legegyszerűbben értékelni, úgyhogy ezt tudnám mondani. Hadd térek vissza, ez abból adódik, hogy van a fogyasztóvédelmi irányelv, amely megköveti a tájékoztatást. Erre utaltam, hogy itt inkonzisztencia van, de a, a szolgáltatóváltással éppen most foglalkozunk, és mindjárt vissza is megyek arra a tárgyalásra, ahol éppen azzal foglalkozunk, hogyan lehet, mennyire gyorsan lehet a fogyasztók számát, telefonszámát átvinni. A roaming egy külön ügy az európai árképzésben, de ennél sokkal szélesebb körül is foglalkoznunk kell. Válasz. Igen, szeretnénk e területről átvinni az energetikára pozitív tapasztalatokat. Elnök, az érvünk éppen az, hogy nem sok értelme van a rendszeres számla kibocsátásnak, hogyha ennek nincs következménye. Tehát, hogyha a vállalat önkéntesen vállalhatja, hogy ő így ilyen számlákat ad ki, de nem a fogyasztó dönti el. Épp az a, a scoreboard feladata, hogy a fogyasztó legyen az irányadó, és egy, egy alapkövetelmény, hogy rendszeresen kapja meg ugyanolyan formátumban a számlát. De örülünk, hogy felvetette ezeket a kérdéseket, és hogy azokra az ágazatokra koncentrál, amely bennünk, amelyek bennünket is leginkább foglalkoztatnak. Továbbra is támogatjuk ezeken a területeken önt, tovább vive ezeket a gondolatokat, megvizsgálva, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy előrelépések szülessenek e témákban. És a bizottság testületében is külön támogatjuk önt, mert hogy nem Pilbax úr megközelítése nem éppen fogyasztóközpontú volt, nem, nagy, nem nagyon tetszett nekünk. Hát persze a fő-fő tárcája az energetika, és e tekintetben vizsgálja a kérdést, de a fogyasztók szempontjaival jobban, erőteljesebben kellene foglalkoznunk. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, és várjuk a legközelebbi látogatását. Okay, colleagues, if I can... Uh... Nos, akkor, ha lehet. Térjünk vissza a napirendünkhöz. A jelentéstevő itt van. A mobiltelefonhálózatok elektronikus kommunikációra vonatkozó módosításokról van szó. Először a jelentéstevőnek adom meg a szót, aztán a többieknek. Kamal a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nem volt alkalmunk minden módosítót végigolvasni, mert hogy nem kerültek még lefordításra, némi csúszás adódott, úgyhogy csak egy bizonyos számú módosítót tudtunk kollégáimmal áttekinteni nyers fordításban meglepetést nem tartogatnak ezek, hiszen tükrözik azt a vitát, amelyet nem csak a e szakbizottságban, hanem az ITRE-ben és a parlament többi testületében is lefolytattunk. A bizottság javaslatát megvizsgálva úgy tűnik, hogy szükségtelen mértékű szabályozást adódik, ez egyik álláspont. A másik, vége, másik álláspont meg az lehet, hogy nem volt elég kemény és a lehető legjobban szabályozni kéne az árakat. Ez tehát a vita két vetülete, vagy két szélsőséges vetülete. Ami pedig a módosítókat illeti az ipari szakbizottsággal együttműködve végezzük el ezt a feladatot. Az ITRE jelentéstevője és árnyék előadói az átláthatósággal kapcsolatban ö, nagy figyelemmel kísérik a véleményünket, mi vagyunk ennek a kérdésnek a bajnokai, ezért magam is a személyes módosítóimban leginkább a fogyasztóvédelem és átláthatóság kérdésére koncentráltam. Tudom, hogy az ITRE szeretné vinni a nagykereskedelemmel és a, a, a kiskereskedelmi szabályozással kapcsolatos szabályozás kérdéseit ők szeretnék felvállalni ez tehát a munka megosztás. Én, mint mondottam, az átláthatóságra hegyeztem ki a munkámat. Remélem, hogy világosá vált a módosítóimból az a véleményem, hogy a fogyasztóknak adott tájékoztatás nem elégséges jelenleg. Fontos tehát, hogy a fogyasztók a lehető legtöbb információt megkapják a határon átnyúló műveletekben, tehát a, a roaming vagy a barangolás esetén, hogy tudják, hogy mit fogyasztottak, és annak mi az ára. Nem elég, hogy a, a szolgáltató azt mondja, hogy az árakat megtalálják a weboldalon vagy a szerződésben. Ez nem elég. A fogyasztónak tudnia kell, a, akkor, amikor telefonál, hogy pontosan mennyibe kerül a roaming. Persze van ellenérv, miszerint túl sok tájékoztást kap a fogyasztó, és még azok is, akik tá támogatják a szabályozást, sokszor ezt mondják, Azonban szerintem azt nem szabad hagyni, hogy a, hogy a fogyasztók a információ hiány miatt panaszkodjanak, még a túl sok információ is jobb, mint a túl kevés. Az árakról, meg a többi módosítóról is hosszan beszélhetnék. A fogyasztó, a bizottság által javasolt árak egyesek szerint túl alacsonyak, mások szerint túl magasak, és kéne, egy, kéne legyen egy kiskereskedelmi szintű szabályozás is. Hát ennyire szorítkoznék, aztán majd a későbbiekben beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Elnök, rendben. A jelentéstevő észszerűen azokra a kérdésekre reagált, amelyekkel még nem foglalkoztunk, a fogyasztóinformáció és a kiskereár, illetve beszélt a megérősített együttműködésről a másik bizottsággal, és persze az is fontos, hogy ne legyen egy, egy parancsgazdaság, vagy egy kommunista rendszerű ár meghatározási rendszer. Tehát valami köztes utat kell találnunk a teljes szabadság meg a, a parancsgazdaság között. Ha remélhetőleg így egyszer majd meg tudjuk oldani kielégítő módon ezt a kérdést. Buffon úr az árnyékelődő szocialisták részéről. Köszönöm, elnök asszony. A jelentéstevő nagyon világosá tette a konkrét pontokat, amelyekkel foglalkozni vagyunk, vagyunk hivatottak. A módosítók bár még nem kerültek lefordítással ezért nem tudok azokat mélységben megvitatni, de én inkább azok közé tartozom, akik e területen úgy gondolják, hogy a bizottság javaslata jó alapot kínál a további vitához, illetve a kérdés rendezéséhez. Egyes pontokat illetően nem eléggé szigorú szerintem a bizottság javaslata a fogyasztóvédelem ügyében, és a módosítók is az általunk támogatott módosítók is igyekeznek a fogyasztó számára hozzáadott értéket biztosítani. Egyébként meg vagyok a felől győződve, hogy a módosítók első tárgyalásakor egy sor módosítóra vonatkozóan közös kompromisszumos megoldások lesznek kialakíthatóak. Riszi Jorgensen asszony. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dánul fogok beszélni, és remélem, hogy nem fognak kommunistának bélyegezni, mert liberális vagyok. Excuse me, ja, jeg har jo, vi har jo diskuteret det her før, og jeg er bare... Már ö, beszéltünk erről a témáról, és szeretném egyszer mindenkorra azt mondani, hogy ezen a területen én igazán liberális vagyok, és nem akarok olyan szabályozást, ami csak a szabályozás kedvéért lenne. De meg kell alapítanunk, hogy egyszerűen nem működik megfelelően a piac. Kamal úr említette nekünk azt, amit what bad effectnek, tehát rossz hatásnak nevezünk. Tehát itt arról van szó, hogy a roaming tulajdonképpen csökken, és ugyanaz van az SMS-ekre vonatkozóan is. Nincsen itt igazi kockázat, mert a roamingolás, tehát a barangolásnál nincs igazi verseny, de a többi területeken van valódi verseny, ahol a piac maga szabályozni képes a dolgokat van lehetőségünk arra, hogy válasszunk a különböző szolgáltatók közül, a különböző mobilszolgáltatók között tudunk választani. Én úgy gondolom, hogy a barangolási piacot lehetne nyitottabbá tenni, hogyha nemzeti szinten kezdjük, hogyha az árakkal egy kicsit játszanának, és így módon ez végül is kedvező lenne a fogyasztóknak, és nem annyira a szolgáltatóknak lenne ez előnyös. Ami pedig az értékarányos árakat illeti, a value prices kérdése. Ez egy olyan mechanizmus, ami e, ár e, megállapítást a piac végzi, abban az esetben, hogyha szabad kínálat és szabad választási lehetőség van. Erre vonatkozóan vannak módosító indítványaim. Úgy ítélem meg, alapvető fontosságú, hogy a bizottság nyomon kövesse e, a az eredményeknek a megvalósulását. És kollégáink beszéltek az úgynevezett sunset záradékról, valójában van -e ennek egy megfelelő megfogalmazása egy ilyen záradéknak? Nem tudom, legalábbis egyelőre nem látom. De hogyha lenne egy jó megoldás, akkor én készen vagyok arra, hogy ezt megfelelően tanulmányozzam ami pedig az árplafonokat illeti, amelyeket a bizottság állapított meg, ami price cap néven szerepel a dokumentumokban. Aztán a számlák eh, megdöbbentő, eh, sokkoló ereje. Ugye a sokk az akkor történik, amikor készhez vesszük a számlánkat egy megfelelő modellt kell találni a kiszámításra, ami lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy értelmezni tudja saját számláját, és megértse, hogy mi szerepel ebben. A bizottság azt javasolja, ami egy úgynevezett cut-off limit, ezzel nem tudok egyetérteni itt egy olyan megoldásra van szükség, ami együttműködést biztosít a szolgáltató és a fogyasztó között, aki így módon eldöntheti, hogy ugyanannál a szolgáltatónál kíván-e maradni vagy sem. Ezek lennének az észrevételeim a saját módosítóimmal kapcsolatban. Remélem, hogy sikerül egy megfelelő középutat találnunk. Egy kicsit aggódom, mert a saját frakciómon belül annyi álláspont van, legalább ahány tagja van a frakcióknak, még az is előfordul, hogy több az álláspont, mint ahány a tag. Lehet, hogy ez egy nagyon liberális hozzáállás, de mindenképpen remélem, hogy valahogy sikerül majd közelítenünk egymáshoz álláspontjainkat még a szavazást megelőzően, mert együtt azért nagyobb lehet a hatásunk liberálisoknak. Rúle asszony! Ellentétben a liberálisokkal mi nem tervezetünkben módosított, mert elégedettek vagyok a bizottság javaslatával, nem feltétlenül a jelentéstevő támogatva. A Kamal által benyújtott kiegészítéseket támogathatjuk a több átláthatóság érdekében, különösen a Voice over IP alkalmazását, vagy a WiMAX alkalmazásokat illetően, mert Németországban egyes szolgáltatóknak ezen még gondjaik vannak, ezért volna helyes ebben az irányban tovább lépni, és az is jó lenne, hogyha olyan kompromisszumok jönnek létre, amelyek a sok nagyszámú módosítót kiegyensúlyoznák. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałabym e, poruszyć kilka kwestii. Köszönöm elnök asszony. Több olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, amelyek a roaminghoz kapcsolódnak, és úgy vélem a jelentéstevő, hát jól ismeri ezeket az érveket, hiszen már jeleztem neki ezeket. Nem értek egyet azzal a hozzáállással, mi szerint a bizottság javaslata az árplafonokkal kapcsolatban elutás, elutasításra kerül, illetve e, e, ezzel szemben majd a piaci megfigyelés ad átláthatóságot a fogyasztók számára. Szerintem jelen pillanatban ez nem kielégítő módszer. A roaming piacon jobb lenne, ha több lenne a verseny, és ez valamiképpen az árak csökkenéséhez vezetne. Úgy hogy addig is azt javasolnám azonban, hogy használjuk ezen túl a, az árplafonok eszközét is, és úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt árak még mindig túl magasak. Nagyon sok ö, a, a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árakat is lehetne csökkenteni, különösen az SMS üzenetekre vonatkozóan. A bizottság 11 centet javasolt, én 9 centre javasolnék a kiskereskedelmi árakra, és 4 centről 2 centre csökkenteném a nagy árát az SMS üzeneteknek. Az adatátviteli rendszerekre vonatkozó szabályozás sok árait is csökkenteni kéne, különösen a nagykereskedelmi árakat. Az Európai Bizottság több olyan intézkedést javasolt, amelyek biztosítják a számlák átlátható voltát, Szerintem nagyon hasznos ez a fogyasztók számára, ám vannak bizonyos kételjeim a nagykerárak hatásaira, hogy a nagy, nagykereskedelmek mennyi, hogyan fognak hatás, milyen hatása lesznek a kiskerárakra. Az Európai Bizottság véleményét követem ez utóbbi témában. Köszönöm. Oli Schmidt úr a következő. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok vitatkozni kedves kollégámmal, Risz Jörgensen asszonynal, ugyanis a legtöbb pontban nincs közöttünk véleménykülönbség, de egy kérdésem lenne, főként pedig a bizottsághoz intézném ezt, ugyanis úgy gondolom, hogy ahogyan a jelentéstevő is mondta, ez egy meglehetősen meredek helyzet. És szeretném azt megnézni, hogy a bizottság milyen módon vitatta meg ezt az esetet, illetve az ehhez kapcsolódó következő kérdéseket, mint például a magas árak. Ugyanis a bizottság reakciójának az a fő oka, hogy a fogyasztókat akarja védeni, és én azt gondoltam, hogy a bizottság a szerződésnek megfelelően jár el, és így próbálja védeni a szabad piacot, hiszen ez a kopenhágai kritériumok egyik sarköve. Úgyhogy ezt nagyon érdekesnek találom, és nem próbálom önöket sértegetni, hanem szeretném hallani ezt, erre a választ, ugyanis a következő lépés persze az lehetne, hogy más termékeknél mondják azt, hogy igen, ezek a termékek túlságosan drágák, tehát legalább nem biztos, hogy tőlünk, politikusoktól, mert hiszen egyik héten így cselekszünk, másik héten nem úgy. Úgyhogy azt gondolom, hogy a bizottság lépjen, hiszen ez az ő hatáskörük, és elvek alapján, elvek mentén járjanak el, ne azt mondják, hogy itt van ez a probléma, ezt valamilyen irányelvel oldjuk meg, és aztán azt mondjuk, hogy hát láthattátok a múltkor is, hogy igen, titeket védünk, és a múltkor is emlékeztek rá, hogy csökkentek az árak, amikor ezt tettük. Szerintem ez egy nagyon rossz érvelés. Szeretném tehát, hogy elvi alapon indokolják meg, hogy hogyan járnak el. Nem halljuk a képviselőasszony közbeszólását, mert nem kapcsolta be a vitát, nem kapcsolta be a mikrofont. A képviselő úr folytatja, ez egy nagyon érdekes érvelés, a baloldaltól vagy a zöldektől hallottuk, nem is tudom. Tehát azt akarnám mondani végül, hogy nem tudjuk egészen biztosan, hogyha valaki liberális, akkor akár több gondolatot is képviselhet egyszerre. Elnök asszony, remélem, hogy ön valóban több gondolatot is képvisel. Nem tudom, hogy Rule asszony mit mondott, mert, de azt hiszem, hogy az IMCO bizottság képviselőiként a szerződést kell képviselnünk, ugyanis a szerződés azt is kimondja, hogy legyen egy belső piac, ugyanakkor viszont a fogyasztóvédelmet is biztosítja, és szerintem a bizottságnak is megvan erről a véleménye. Először is Harbour úrnak fogom megadni a szót, utána pedig a bizottság képviselőjét kérem meg, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét két szerintem nagyon fontos intézkedésre, ami jól tükrözi azt is, hogy mi az, amiben ez a szakbizottság egyetértett a felhasználók jogai tekintetében és erre szerintem hasznos, ha felhívjuk a figyelmét a kollégáknak. Az első, hogy biztosítani kell, hogy a fogyasztó számára teljes legyen az átláthatóság, és hogyha a szolgáltatója bizonyos szolgáltatásokat korlátoz számukra, akkor ezt pontosan lássák, hogy miért. Például a Skype típusú, vagy a voice-over szolgáltatások, vagy az internet típusú szolgáltatásokra különösen fontos ez. Fontos, hogy a fogyasztó tudja, hogy milyen korlátozásokkal kell számolnia, különösen akkor, hogyha a roaming bővül, és ez nagyon jelentős beruházásokat jelent az üzemeltető számára, a szolgáltató számára a roaming kérdése rövidesen teljesen el fog ö, tűnni, mert szinte mindenki internet alapú szolgáltatásokat fog igénybe venni, és azok a ö, szó, díjak már az adott szolgáltatási díjakban fognak megjelenni. A második dolog, hogy azt is látom, hogy nagyon sok kollega amellett van, hogy vagy legyen korlátozott az ár, vagy valamilyen értesítést kapjon a fogyasztó, hogyha egy bizonyos összeget elért. És ez mindenféle telefonszolgáltatásra vonatkozik, nem csak ezekre, amikre most konkrétan beszélünk. És végezetül, amit még szeretnék felvetni, ez valószínűleg problematikus, nagyon sok új alternatív kínálat és ár van, vannak alacsonyabbak, magasabbak, és ezek nagyon sok esetben összefüggnek azzal, hogy az adott fogyasztó saját hazájában milyen SMS árakat fizet az árplafonokra vonatkozó intézkedések mindenképpen aggasztóak lehetnek, és hogyha nagyon széleskörű szolgáltatást ad egy szolgáltató, akkor nagyon fontos azt is látni, hogy ezt szelektív módon kell alkalmazni. A szakbizottság, vagy az Európai Bizottság, vagy a tanács esetében is fontos, hogy ne önkényesen kerüljenek megállapításra a különböző intézkedések, mert ez egy nagyon bonyolult iparág, egy bonyolult ágazat mindenképpen meggyőződésem, hogy az önkényes árplafon megállapítás az mindenképpen káros lenne. Elnök, köszönöm, akkor csak a bizottságot adnánk meg a szót. Néhány olyan kérdés is felvetődött, amit nyilván önöknek lenne célszerű kommentálni a piacra vonatkozóan. Ez egy bonyolult piac, következésképpen milyen alternatívák vannak, és esetleg önök megkérdezhetnék magát a, pia- a piacot, hogy folytasson önkorlátozást. Nem tudom, hogy kíván-e válaszolni akkor. Thank you, Jack. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy már az utolsó szakbizottsági ülésen elmondtam, hogy a bizottság ezeket a javaslatokat megvizsgálja a roaming rendeletről, és ezt pedig egy rendkívüli esetként kezeli. Szerintem ez nagyon világos volt valamennyi dokumentumban, a hatástanulmányban, illetve valamennyi olyan előadásban, amelyet a biztos asszonytól, Reding asszonytól hallhattak. Hadd emlékeztessek arra, és biztos vagyok ebben, hogy a roaming rendeletről szóló vita során ez felmerült, hogy miért léptünk fel ezen a piacon. A jogi keretrendszer megvan ehhez, és van egy olyan rendszerünk, ahol piacelemzést végezhetünk, és ezek alapján pedig megvizsgálhatjuk, hogy van-e verseny, vagy sem. És hogy ez a piac szabályozott-e, vagy sem. Ezt különböző rende, szabályozó hatóságok megvizsgálták, a nemzeti szabályozó hatóságok, és miután vitát folytattak, elemzéseket folytattak, mindannyian azt mondták, hogy a bizottságnak kell lépnie, ugyanis egyenként nem tudták megoldani ezt a problémát a tagállamokban, ugyanis, hogyha egy tagállamban szabályozzák a piacot, annak kihatása lesz a többi tagállamra is. Úgyhogy mit tettek? Felkérték a bizottságot, hogy lépjen közbe, és javasolja a rendeletet. És az első szakaszban is egyébként az Európai Parlament erre szólított fel. Tehát ezen rendelet jogalapja a belső piac a teljes keret, amelyel dolgozunk. Itt az egyik fő cél az volt, hogy a fogyasztókat védjük. Ezen elvek alapján született meg a rendelet, és most pedig ezt a kiterjesztést javasoljuk, és a hatástanulmányt is elemezzük, hogy ez a piac ez alapján miért nem működött eddig. Azonban a kiskereskedelmi szabályozást nem javasoltuk az adattovábbításnál, ugyanis nagyon sokan említették, és a módosításba is beleírták, hogy olyan piacról van szó, amely nagyon gyorsan változik, nagyon sok fejlemény, fejlődés történik, és úgy gondoljuk, hogy a nagy kereskedelmi szabályozás elegendő lesz és az áraknál, legalábbis jelen pillanatban ezt látjuk a piacon, az kiskereskedelmi árak nem lesznek olyan magasak, hogy hogy kiskereskedelmi szinten be kellene avatkoznunk. Nagykereskedelmi szinten viszont úgy gondoljuk, hogy helyes lenne beavatkozni, ugyanis ez megfelelő körülményeket teremtene a kisebb szolgáltatók tám- számára, és lehetővé tenné számukra, hogy olyan kínálat találjanak elő, amely versenyképessé teszi őket a piacon. Az önök elé tárt munka Erről nyilvános konzultációt folytattunk valamennyi szabályozó hatósággal, valamennyi tagállammal, és úgy gondoljuk, hogy teljesen arányos megközelítés, és észszerű is. Az átláthatóságra is összpontosítottunk, és azt javasoltuk, hogy a korlátozásokat csökkentsük, de megadjuk azt a lehetőséget a szolgáltatók számára, hogy alternatív megoldásokat kínáljanak a határ, a korlátok csökkentése rendelkezésre áll, de a fogyasztók maguk választhatják ki, hogy milyen lehetőségek közül választanak, amelyeket a szolgáltatók kínálnak. Mi itt is arra törekszünk, hogy a fogyasztókat védjük, hogy ne legyenek olyan magas roaming számláik, mint amit az elmúlt két évben láthattunk. Azt is gondolom, hogy az átláthatóságról beszéltünk már, és a kivételes intézkedésekről is szólhatunk ebben az esetben, de úgy gondoljuk, hogy csak felszólalásomat lezárva, úgy gondoljuk, hogy a javaslatunk adatokon alapul, olyan költségelemeken, amelyeket az piactól kaptunk, a szolgáltatóktól, nem költségorientált, ezt el akarom mondani még egyszer, mert úgy gondoljuk, hogy az a megközelítés, amit az, ami az első rendelet után következett, és ennek konzisztensnek kell lennie a másodikkal, hogy egy bizonyos profitot igyekszünk biztosítani, és Elnök asszony, azt kell mondanom, hogy a szolgáltatók számára megadtuk a lehetőséget, hogy lépjenek. Reding asszony számos alkalommal elmondta nyilvánosan is, és leveleket is küldött nekik, hogy ha ők nem kínálnak megoldásokat, akkor nekünk kell a három intézménynek. Ez nem történt meg. Jelen pillanatban is az adatok azt mutatják, hogy az SMS nagyjából stabil a nemzetközi roamingban, nem nemzeti szinten, ezt el kell mondanom. Aztán pedig a beszéd alapú, a beszélgetések roaming ára a felső határ alatt van, és ami pedig a kiskereskedelmi árakat illeti, itt a kiszolgáltatókkal még mindig problémáink vannak, úgyhogy ezek tulajdonképpen a javaslataink okai. Köszönöm szépen. Rendben. A jelentéstevőt kérem, hogy térjen vissza. Köszönöm. És köszönöm mindenkinek, hogy részt vett ebben a vitában. Néhány gondolat reagálnék. Jörgenzen barátom szerint nincs verseny a roaming piacon. Ez nagyon érdekes gondolat. Hát legalább egy, egynél több szolgáltató kínál országonként szolgáltatást, és ha várjuk az új technológiák belépését, egyre többen váltanak például wifi ö, adatátvitelre, vagy a, a VoIP ö, Skype telefonra, ami megöli majd hosszú távon a, a roaming piacot. Hát nagyon óvatos körültekintően kell szabályoznunk, ha a jövő technológiáit szabályozzuk. Vannak továbbra is fix rögzített szolgáltatók nemzetközi hívások, és az értékalapú, valamint a költségalapú árképzés eh, is problémáink vannak. Minden ágazatra, vagy csak a mobil ágazatra vonatkoznak a költségalapú árképzésre vonatkozó kijelentései. Magukat a készülékeket is másképp árazzák országról országra. Hogyha a költségalapú árképzésre lépünk tovább, akkor azt mondjuk a fogyasztónak, hogy ezen túl a, a készülékre vonatkozóan is költség alapú árat kell fizessen? Vagy teljes ár kifizetés felé mozgunk? A sunset szabályozás. A, az, hogyha egyáltalán megkivonjuk a szabályozást teljes mértékben. A számla sokkal kapcsolatban mindennyien egyetértünk, ezzel az átláthatósággal lehet fellépni szerencsére, és a módosítóim is arra törekednek, hogy tegyünk világosá, tegyük világos, hogy a fogyasztó, amikor belép a piacra, megfelelő információt kap, amikor először bekapcsolja a telefonját, amikor ö, fellép, felmegy a hálózatra, és amikor a határon átmegy, mindig kapjon tájékoztatást. Módosítóimban azt javasoltam, hogy ahelyett, hogy, egy, hogy adhok átlatósági intézkedéseket tegyünk, legyen egy átfogó, méreható átláthatósági intézkedés. Azok, akik már dolgoztak szolgáltatókkal, jól tudják, hogy egy új szolgáltatás kínálat akar, vagy egy új csomag reklámozás akar, a marketingesek gyorsan reagálnak erre az új termékre, de a számla, számlaosztály bizony nehezen lassan követi ezeket az új megoldásokat. Többféle opció nyílik meg vagy megállapodunk a fogyasztók, a szolgáltatókkal, hogy egy, egy fázisról fázisra fokozatosan léptessék be a termékeket, különösen az előre fizetett kártya esetén, de hosszú távon a real-time adatátvitel és, és számlázás lesz a végső megoldás, de addig is a fogyasztónak a lehető, lehető legtöbb találkoztást kell megadni. Hanslik kollégámnak mondom, a versenyről beszélt. Vajon az árszabályozás hoz-e több versenyt? Egyes szolgáltatók, akikkel tárgyaltam, különösen a kis cégek, és a kis szolgáltatók nagyon félnek a jövőik, jövőiktől. Lehet, hogy otthon nagy szolgáltatók, de más országokban kis hálózatuk van, és nagyon tartanak azon hatásoktól, amelyek a, a bevételeikre gyakorol majd ez a szabályozás. Az egyik kis országban működő szolgáltató azt mondta, hogy keveset fog, kevesebbet fog beruházni a hazai piacán, és az EU-n kívüli piacaira koncentrál a beruházásaival. Egy másik szolgáltató azt mondta, hogy, hogy korlátozza majd a fogyasztói roaming lehetőségeit, mert hogy inkább elvesz fogyasztókat, mint sem, hogy e roaming szabályokkal együtt éljen. És a, a, az, a a Marko Hábor, ahogy Malcolm Hábor mondotta, ezek az, ezek az bizottsággal meghatadott árak teljesen önkényesek, semmiféle piaci mechanizmus nem támasztja alá őket. Oli Schmidt említette azokat a könyveket, helyeknek a, a jobbátság felé vezető út című könyvét, illetve azon érveket amelyek az állami beavatkozást a közérdekben közérdekkel magyarázzák, a profit gonosz szín, profitot gonosz színben tüntetik fel, és aztán a végén elveszíthetjük így a szabadságunkat. Egy nagyon csúszós lejtőre kerülhetünk, ha ezeket az érveket követjük. Harbor úr beszélt az önkényes árakról, és arról, hogy ezek milyen hatással, negatív hatással lesznek a versenyre. És kedves barátom, Misú asszony a bizottságtól, tudom, azt mondta, hogy ez kivételes átmeneti szabályozás, de ha csak hazámra, Angliára gondolok, ahol a jövedelem adót, amikor bevezették annak idején, átmeneti szabályozásnak gondolták, aztán azóta is fizetjük. Ha igazi liberális valaki, akkor Friedman szavait kell megszívlelnünk, semmi sem hosszabb távú, mint egy rövid távú szükségmegoldás. Úgy tűnik, hogy teljes az egyetértés, legalábbis a konszenzust elértők. Erről majd szavaznunk kell, hogyha március második, ha jól emlékszem, ugye? Tehát azt hiszem, hogy még időben vagyunk, hogy megvitassák a módosítókat, egyébként pedig hát mindenképpen szavazás lesz, és majd meglátjuk. Köszönöm szépen! Kamal úrnak, a jelentéstevőknek, és akkor most rátérünk a következő témánkra. Ide egy pár percet adunk azoknak, akik elhagyják a termet, most pedig Manders úr jelentése következik. Manders úr itt van körünkben. Fogyasztóvédelem különös tekintettel a kiskorúakra a videójátékok tekintetében. És tudom, hogy kerültek módosító indítványok benyújtásra, egy 14. Ez gondolom, hogy a szakbizottságon belül egyességre tudunk jutni. És először kérném a jelentéstevőt, hogy mutassa be a tervezetet, illetve mondja néhány szót a módosítókról. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid tudok lenni, mert 14 módosító indítvány úgy tűnik, hogy elég nagy az egyetértés a parlamenten belül, legalábbis a videójátékok tekintetében. Átfogó konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a videójátékoknak pozitív hatása mm, is van a társadalmunkra, ugyanakkor bizonyos veszélyeket is jelentenek, ugyanúgy, mint minden termékre vonatkozik ez, ha valaki túl sok pitát teszik, az sem jó. Azt is megtanultuk, vagy megtudtuk, hogy Peggy Peggy egy átfogó olyan rendszer, ami egy megfelelő minősítő rendszer, de ugyanakkor az online játékokon van még mit javítani. Ez egy nehezebb ügy. A Pekinek lehet szerepe abban is, hogy az oktatókat meg, és a szülőket megfelelően tájékoztassuk és az idősebb személyek, mint én magam is nem igazán szeretjük az új termékeket, amik megjelennek a piacon, mert nem ismerjük őket, és nehéz ezeket megismerni, de a gyerekeim játszanak a videójátékokkal, én magam nem. A probléma az az, hogy a tagállamoknak különböző rendszereik vannak a videójátékok besorolására, minősítésére, láttam kollégáinknak a véleményét a Kulturális és a Libe Szakbizottságban, és ezeket is tudom támogatni. Vannak olyan módosítók, amiket megpróbáltam kollégáimmal együtt, legalábbis kettő esetében megfelelő kompromisszumra elérni. Szeretném hangsúlyozni, hogy általában Tulajdonképpen egyetértünk ezekben a kérdésekben, legalábbis én így gondolom. Köszönöm még a kollégáknak az együttműködésüket és a javaslataikat, támogatásukat, és köszönöm a titkárságnak is a támogatást. Úgy gondolom, hogy megfelelően szavazhatunk majd. Mindenképpen javult az online játékok megközelítése is, ahogy Goldstream professzor elmondta, ez fontos a jövőbeni oktatás szempontjából. Köszönöm szépen, Angela Kassur szeretne szólni árnyékjelentéstevőként. Köszönöm szépen, én is rövid leszek. A videójátékok rendkívül népszerűek a különböző korcsoportokban, és nagyon jelentős a piaca is. Több mint 7 milliárd játékról van szó. Ezek hasznosak lehetnek, hogyha például segítik a gyerekeknek, fiataloknak a gondolkodások bontakoztatását, ugyanakkor bizonyos veszélyeket is rejtenek, ezért vizsgáljuk a kérdést. Jelentéstevőnk nagyon kitűnő munkát végzett, jól rámutatott az egyes elemekre. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés mindenképpen eh, igazi hozzájárulást jelent majd, és eh, a eh, videójátékok működését fogja szabályozni. Én több módosító indítványt is benyújtottam, ezek többsége a PEGI rendszerhez kapcsolódnak, az online PEGI-re a szülőknek, illetve gyerekfelügyeletet végző személyek figyelmét kívánja ezt felhívni, hogy tudják, hogy mivel foglalkozik a gyerek, amikor videójátékkal játszik, megfelelő intézkedésekre van szükség, amelyeket a tagállamoknak kell meghozniuk, egyes tagállamokban, internetkávézókban is lehet ilyen játékokkal játszani itt megint csak eldöntendő, hogy milyen játékokkal lehet játszani, hány órát, mi legyen a tartalmuk ezeknek a játékoknak, és a tagállamoknak egy szoros együttműködést kell folytatniuk, annak érdekében, hogy a kiskorúak védelme megvalósuljon. Tehát még egyszer mondanám, hogy a videójátékok hasznosak, még az orvosi területen is alkalmazzák ezeket, viszont vannak veszélyeik is. És mi, akik szülők is vagyunk, óvatosak kell lennünk, és oda kell figyelnünk. Köszönöm. Rendben. Van, aki még hozzászólna. Azt hiszem mindenki elégedett a tevő által követett módszert, annál eleve kevés módosító érkezett, talán a bizottság részéről. Bolonyis úr. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Csak szerettem volna elmondani, hogy általánosságban a parlament megközelítése gyakorlatilag egybevág a bizottság véleményével valóban a szülők tájékoztatása a lehető legfontosabb. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hát akkor szerintem nincsen más megjegyzés. A Kulturális és a Libe Bizottságtól kaptunk véleményt, arról majd idővel szavaznak. Szerintem visszaadnám most a szót a jelentéstevőnek, de nem hiszem, hogy bármi vita vagy véleménykülönbség lenne. Manders úr lezárná a vitát? Igen, azt hiszem, hogy tudunk szavazni, és nagyon remélem, hogy a bizottság utána javítja majd az online videójátékok alkalmazásának helyzetét, és reméljük, hogy a szülők megfelelő tájékoztatást kapnak, és ahogyan a Pegi is javasoltam, egy figyelmeztető gombot lehetne elhelyezni a konzolokon, illetve a játékokon, hogyha úgy látjuk, hogy valamilyen játék túlságosan agresszív, vagy nagyon káros a gyermekek számára, akkor a PEGI tehet az ellen valamit. Azt mondták, hogy egyébként erre van lehetőség, tehát remélem, hogy a jövőben azok a szülők, akik nem tudják, hogy hogyan működik a számítógép, használhassák ezt a korlátozást. Köszönöm, mondja az elnök. A bizottság szeretne szólni ezzel kapcsolatban? Bizottság, nem, köszönöm. Elnök, igen, azt hiszem, hogy olyan témák ezek, amelyekről tudunk beszélni a jövőben is elhangzott, hogy nem kívánják ezt jogszabályi úton szabályozni, de azt hiszem, hogy ezért a standardok és a besorolások harmonizálása mégiscsak hasznos lenne a kiskorúak védelme tekintetében. Köszönöm szépen, Manders úr! Holnap lesz a szavazás, 10 órakor. Elég sok módosításról szavazunk, úgyhogy azon gondolkozom, hogy kiküldök mindenkinek egy e-mailt, hogy hozzá kell a szavazókártyájukat, de szerintem a biztonság kedvéért hozzá kell mindig a szavazásra a kártyájukat, hogyha esetleg szükség van rá, hogy azt használjuk, akkor ez szerintem célszerű lenne, Manders úr. Akkor egy e-mailt kiküldenek a képviselőknek? Mert most csak négyen vagy öten vagyunk itt. Elnök, igen, akkor majd megkérjük a titkárságot, hogy tájékoztassák a képviselőket erről, illetve emlékeztessék a képviselőket. De hát mindig legalább öt perc, mire az emberek elmennek és elhozzák a szavazókártyájukat. Köszönöm szépen, kollégák, akkor holnap újra találkozunk, szavazni fogunk, illetve a napi renden egyéb pontok is szerepelnek. Köszönöm szépen.